Jó reggelt kívánok, tisztelt kollégák! Azt javaslom, hogy kezdjük el akkor az ülésünket. A napi renden a nyolcadik pont következik. Das ist... Äh, Ez pedig az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb akadálya, és aggája, és az előadó Nagyja Hirsch kollégánk, úgyhogy először neki adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Néhány alkalommal már beszéltünk erről a véleménytervezetről, és időközben a kompromisszumos indítványok is elkészültek, mindenki megtalálja ezeket a dokumentumban. Itt ugye az európai polgároknak a belső piac működésével kapcsolatos aggályairól van szó, és mi a Foglalkoztatásügyi Bizottság sajátos kérdésekkel foglalkozunk itt, mint például a szociális biztonság, az egészségügyi ellátás egy másik tagállamban, a különböző képesítések elismerése, a diszkrimináció mentesség, valamint a nyugdíjak. Ezek azok a témakörök, amelyekről mi a Foglalkoztatásügyi Bizottság kell, hogy véleményt mondjunk, és ezt meg is tudjuk tenni. Ezt tartalmazza az önök előtt megtalálható vélemény. Az itt látható kompromisszumok egyfelől pontosan az első pontra térnek ki, tehát a szociális biztonsági rendszerekre. Láthattuk azt, hogy a polgárok számos kérdést eljuttattak hozzánk, és minden bizonyal ugye önökhöz is, és ezen kérdések, aggályok gyakran akörül forognak, hogyha valaki egy másik tagállamban dolgozik, akkor újból és újból problémák merülnek fel. Mi történik ugyanis, ha az illető elveszíti munkahelyét, és mi történik a nyugdíjakkal? Még mindig nem tisztázott minden kérdés ezzel kapcsolatban, úgyhogy erre vonatkozik a kompromisszumos indítvány, egy viszonylag pragmatikus megközelítést tartalmaz. Ellenőrizni kell, hogy lehetséges-e a polgárok számára, akik tudják, hogy egy bizonyos ideig egy másik tagállamban, vagy akár több tagállamban fognak munkát vállalni. Lehetséges-e számukra egy külön rendszert biztosítani, egy társadalom biztosítási rendszert, úgymond egy 28. rendszert a már létező 27 nemzeti rendszer mellett. Ahogyan az ugye a szerződés jog esetén is létezik. Ez volt tehát az, ami inspirált bennünket. Ugye akadémiai szintű viták folynak arról, hogy ez megvalósítható-e, egy politikai tanulmányban is meg kellene vitatni azt, hogy lehetőség nyílhat-e arra, hogy azon polgárok, akik élnek a mozgás szabadság jogával, esetleg meg tudnánk-e könnyíteni számukra az életet. Ez persze nem jelenti azt, hogy a nemzeti szociális biztonsági rendszereket érintenénk. Pontosan ezt a magyarázatot hozzáillesztettük még az A módosítóhoz is. Továbbá a B módosítóban azzal foglalkozunk, hogy tényleg tájékoztatást adunk, és biztosítjuk azt, hogy ha valaki egy másik tagállamban kíván dolgozni, akkor ezt megelőzően tájékoztatást kapjon, olyan információt, amelyre szüksége van, ahhoz, hogy az adminisztratív ügyeket elintézhesse, amikor munkát vállal egy tagállamban. Ez kapcsolódik a, ez, ehhez kapcsolódik a C kompromisszum is, ami egy egyablakos ügyintéző rendszert említ. A D kompromisszumos módosító pedig a fő munkáltatóra vonatkozik az Európai Unióban, ugye a, köz, a, a KKV-kre. Itt nagyon fontos számunkra jelezni azt, hogy nem pusztán a nagy koncernek azok, akik ugye erőforrásokkal rendelkeznek és egyeztetni tudják a különböző előírásokat, hanem a kis és középvállalkozások ugye a fő munkáltatók, és éppen ezért csökkenteni kell számukra a bürokratikus terheket, hogy több munkahelyet tudjanak biztosítani az EU-s polgárok számára. Továbbá az E, F és G módosítók, ezek az egészségügyi ellátórendszerekre vonatkoznak. Itt arról van szó, azzal foglalkozunk itt, hogy ha valaki beteg biztosítási szolgáltatásokat kíván igénybe venni egy adott tagállamban, akkor ennek elszámolása könnyen és zökkenőmentesen megvalósulhasson saját tagállamában. Tehát eh, itt is a bürokratikus terheket kívánjuk eh, visszaszorítani. Ugyanakkor azt is biztosítani kell persze, hogy az információ áramlása megfelelő legyen. Ez eh, szerepel ebben a három kompromisszumos indítványban és ott van aztán a H kompromisszum, ami pedig a képesítésekre vonatkozik. Azt akarjuk itt biztosítani, hogy a képesítések elismerésével a munkavállalást megkönnyítsük, felgyorsítsuk. Az I módosító különböző kitételeket tartalmaz az oktatással és a képzéssel kapcsolatban. Ugye a korai nyelv elsajátítás nagyon fontos, tudjuk, hogy ennek hiánya problémát okozhat a külföldi munkavállalás során, és az európai képesítési kerettel is foglalkozunk itt. A J módosítóban pedig olyan témákat sorolunk fel, amelyeknél azt láthatják, hogy a diszkrimináció mentesség mennyire fontos, nem lehetséges az, hogy bizonyos tagállamokban olyan jogszabályok vannak hatályban, amelyek diszkriminálják más tagállamok polgárait. A K módosító pedig arra vonatkozik, hogy a nyugdíjjogosultságok a mobilitás során nem szabad, hogy hátrányosan érintsék mobilis állampolgárokat szemben azokkal, akik egész életük során egy és ugyanazon tagállamban dolgoznak. Ezek lennének a kompromisszumos indítványok. Örülök annak, hogy a legtöbb kompromisszum kidolgozásába be tudtuk vonni a legtöbb frakciót. Az A kompromisszumnál pedig a szocialista frakció ezt jó, hogy megfontolta, hiszen nagyon fontos ez az elkövetkezendő évek során a polgárok számára. Nagyon fontos, hogy külföldön is munkát vállalhassanak. Ez egy nagyon pragmatikus javaslat, egy tanulmány elkészítése. Véleményem szerint ez összhangban van a szociáldemokrata politikákkal is, ugyanis ezzel kedvezünk tényleg a munkavállalóknak. Van néhány módosítás, amely a kiküldetés irányelvre vonatkozik és előadóként nem tudtam kompromisszumot kidolgozni ebben a témában, mert úgy gondolom, hogy nem szabad elébe mennünk ennek a vitának. Most pénteken neveztük ki a Monti 2 csomaghoz a szocialista frakció részéről az előadót. Úgy gondolom, hogy ez egy annyira differenciált és annyira lényeges téma, hogy kellő figyelmet kell szenteljünk ennek a témakörnek itt a szakbizottságban, és éppen ezért megfelelő módon kell ezt a vitát lebonyolítanunk. Nem szabad, hogy elébe menjünk a vitának, azt hiszem, hogy ezzel alig ha teszünk magunknak szívességet, nem lenne szabad, hogyha ezt már most itt beépítenénk a véleménytervezetbe. Úgyhogy ebben a témában nem tudtunk kompromisszumot kidolgozni. És várom a visszajelzéseiket. Köszönöm. Köszönöm. Nadja Hirsch. Most pedig az árnyék jelentéstevőket hallgatjuk meg. Először is Jutta Steinrück, parancsolj, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is az európai szociáldemokraták nevében szeretném megállapítani azt, hogy számunkra a munkavállalók az Európai Unión belül egyben polgárok is, és pontosan a munkavállalók azok, akik érdekében itt a foglalkoztatási bizottságban küzdenünk kell. Éppen ezért szerintem itt ez az egész kérdéskör messze túlmutat a szociális védelem és az egészségügyi ellátás témakörén. A szociális szolgáltatások, általános érdekű szociális szolgáltatások, nagyon fontosak ebben a tekintetben. A tavalyi év során az európai szociáldemokraták nevében a belső piaci fórumon vettem részt, amelyet ugye a lengyel soros elnökség szervezett a bizottsággal és a parlamenttel együtt, és ott ismertették a 20 irány mutatást. Az egyik panel pedig pontosan a kérdéskör szociális vonatkozásaival, illetve a munkavállalók helyzetével foglalkozott. Úgyhogy szerintem nem vitás az, hogy a szakbizottságon kívül is a kollégák számára fontos a munkavállalók helyzete. Éppen ezért a mi szemszögünkből elmondhatom, hogy ez a vélemény egy kicsit rövid, illetve korlátozott, ha pusztán ezekre a témákra összpontosítunk. Mi, szociáldemokraták, fontosnak tartjuk a munkavállalók jogait, a munkavállalók helyzetét, ezeket beépítettük a módosítókba, de nagy csalódást okozott számunkra az, hogy a kulcs közül a munkavállalók érdekeiről szóló kulcsmódosítóinkat nem építették be a kompromisszumokba. Vannak olyan kompromisszumok, amelyeket említett az előadó az imént, ezek számunkra nem jelentenek problémát. Ami engem illetén elmondhatom, hogy mivel a kulcs nem vették át, csak akkor fogjuk megszavazni ezt a jelentést, ha a szavazásból kiderül egyértelműen az, hogy mi történik a munkavállalókkal. Köszönöm, Jutta. López Fontanyi asszony következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Steinrück kollégával szemben azt hiszem, hogy az előadó kitűnő munkát végzett, és a néppárti frakció nevében Szeretném megköszönni neki azt, hogy a kompromisszumos indítványokba beépítette azon módosítókat, amelyeket az Európai Néppárt dolgozott ki. Úgy gondolom, hogy sohasem feltételezhetjük azt, hogy amikor a munkavállalók külföldön dolgoznak, a különböző problémáikat mi egy az egyben meg fogjuk tudni oldani, de amikor a munkavállalók más tagállamban vállalnak munkát, azt hiszem, hogy a jelentés ezzel kapcsolatosan rámutatott valóban azon problémákra, amelyek főleg sújtják őket, és amelyek összefüggnek a belső piac működésével. A néppárt támogatni fogja ezen módosítókat, mert úgy, véli, hogy, úgy véljük, hogy ezek pozitívak. És szeretnék köszönetet mondani az előadónak, valamint az árnyékjelentéstevőknek is, mert úgy gondolom, hogy kitűnő munkát végzett, és megkísérelte azt, hogy megállapodást dolgozzon ki a legtöbb módosító kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Turunen képviselő kap szót. Um. Köszönöm szépen. Nos, mindenképpen köszönöm az előadónak a munkáját. Általában jó az együttműködésünk, de el kell, hogy mondjam, hogy vannak bizonyos kulcsfontosságú részek, amelyek sarkalatosak, amelyek mindenképpen benne kell, hogy legyenek a jelentésben, hogy hozzáadott értéke legyen annak az info jelentéshez képest és ezek a témák a kiküldetéssel, illetve a jogok garantálásával kapcsolatosak, a közbeszerzésekkel, illetve az általános szociális érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatosak, a szocialisták számára valamit ezzel kapcsolatban muszáj beírni, 63, 66, 67, 78, 75, 76-os módosítók kapcsán fontos ez, hiszen ebben a szakbizottságban le kell folytatnunk ezt a vitát a belső piacról. A 66-os módosítónál csak annyit mondunk, hogy a mobilitást a jogok garanciája kell, hogy kísérje, és hogy magas szintű mm, jogérvényesítésre van szükség a szociális dömping elkerülésére, de egyáltalán nem megyünk bele ennek a jogérvényesítésnek a részleteibe, csak az elveket mondjuk ki, ez nem elegendő. Úgy gondolom, hogy ki kell, hogy mondjuk, hogyha Néhányat be kell venni a végső jelentésbe, másként nincsen igazi hozzáadott érték az IMCO jelentéshez képes, és ezért nehezen tudnánk ezt támogatni. Ön maga is azt mondta, hogy ez pragmatikus megoldás, de lehet, hogy teljesen láthatatlanná és jelentéktelenné válna, elnézést, hogy ilyen egyértelműen fogalmazok, és így nem lenne semmilyen hozzáadott értéke. Én ezért kérném, hogy a módosításokat, legalábbis egy részét még a szavazás előtt vegye figyelembe. Köszönöm. So, ich sehe, dass wir niemanden mehr auf der Rednerliste haben. Úgy látom, hogy más nem kért szót, de hát mégiscsak elnézést. Herr Benjen, bitte Sie haben das Wort. Mm-hmm. Benjen úr. Um, yes, I've just, just uh, had to respond to what was... Szeretnék reagálni. Some of these, uh, amendments. Szeretnék reagálni arra, ami elhangzott, különösen a 67-es módosítóra. Ez messze túlmegy azon, hogy a kikölcsönzött munkaerő jogait védenék. A 66-os is valóban, de a 67-es. Konkrétan ez tényleg sokkal tovább megy. Nem csak megvédjük kiküldetésben lévő munkaerőket, hanem azt kell megnézni, hogy milyen jellegű gazdaságban tudnak ezek a személyek dolgozni. Bármi, amivel meggátolnánk azt, hogy ugyanolyan körülmények között dolgozzanak a kikölcsönzött munkaerő, mint a nem kikölcsönzött, elnézést, kiküldetésben lévő, mint a nem kiküldetésben lévő munkaerő, ezt én nem tudnám támogatni. az, hogy ne lehessen kikölcsönözni, vagy ne lehessen alvállalkozó, ez teljesen ellentétben áll azzal, ahogy a gazdaság egyébként a gyakorlatban működik, és azt gondolom, hogy a, legalábbis a brit gazdasági szabályok alapján nem is lennének akkor ilyen kiküldetésben lévő személyek. Hát a kisvállalatoknak egész hálózata létezik, ahol arra szakosodtak, különös, konkrétabb területekre szakosodtak, és és ők nem feltétlenül szeretnének nagyvállalatnál dolgozni. Tehát ez az ő személyes joguk, ezek kisebb vállalatok, egyes területekre szakosodtak, és hogyha nem engedjük meg nekik azt, hogy más tagállamokban dolgozzanak, ezzel az egységes piacot fogjuk hátráltatni, hiszen ebben az esetben egy ilyen alvállalkozót egy másik tagállamból nem fognak tudni alkalmazni hiszen ők a saját maguk ö, által alkalmazott személyeket visszük magukkal, már pedig ezzel ö, blokkoljuk az egységes ö, piac működését, ami ellentétes ö, az elvekkel, így akkor megosztanánk a piacot, hiszen egy tagállamon belül lehetne az alvállalkozást lehetővé tenni, nem a határokon átnyúló módon. Vagy hát akkor ebben az esetben lehet, hogy az egészet el kellene vetnünk. Én inkább ezt támogatnám, ezt a megoldást, hiszen ez csak fölösleges és már-már nevetséges korlátokat állít afelé, hogy az ipar és a foglalkoztatás hogyan működjön. Köszönöm szépen, most Jutta Steinrück rende, jelentkezett még egyszer, de kérem, hogy röviden, mert különben elcsúszunk a programunkkal. A 67-es módosítóval kapcsolatban szerettem volna állást foglalni ebben. Nem az szerepel, hogy az alvállalkozásokat szeretnénk megtiltani, egyáltalán nem ez szerepel itt, hanem az, hogy a postafiók vállalatok a kiküldő országban, ahogyan azról egyébként az kiküldetés irányelv is rendelkezik, ezeket ellenőrizni kell. Tehát ismerem a gazdasági világot, ismerem az építkezési, az építési ágazatot is, hát, és tudom, hogy miről van itt szó. Tehát ki kell használnunk a kiküldetési irányelvvel kapcsolatban ezt a lehetőséget, hogy a problémát megoldjuk amikor egy postafiók vállalat működik a kiküldő országban, és ezt a vállalatot akkor ellenőrzés alá kell vonnunk. Pusztán erről van szó. Rendben, köszönöm. Még akkor végezetül meghallgatjuk az előadót. Parancsolj, Nagyja! Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy pont most a vita során láthattuk azt, hogy azért van még szükség a kiküldetés irányelve kapcsolatos bizonyos kérdések megvitatására, hiszen mindent még nem sikerült tisztázni nem egyértelmű még, hogy a különböző kérdéseket hogy kell értelmezni, és pontosan ezért nem építettem bele ezen pontokat a jelentésbe. Itt erről van szó. Ha általánosan szeretnénk fogalmazni, akkor le kell szögeznünk, hogy fontos, hogyan tudunk meggyőződni arról, hogy semmiképpen se diszkrimináljuk a munkavállalókat. De itt a módosítókban pontosan arról van szó, hogy a szocialista frakció egy álláspontot kell, hogy kialakítson, és elnézést kell kérjek, de ez nem megfelelő az eljárás szempontjából. A kiküldetési irányelvvel, illetve a Monti 2 kapcsolatos vitát itt megsporolhatjuk, ezt nem szükséges szerintem ide beépíteni. Ha ezen pontok nem szerepelnek a jelentésben, Turunen asszony is utalt arra, akkor ez már önmagában egy többletértéket jelent. Ha politikai szinten kívánunk vitázni arról, hogy a szociális védelmi rendszereknél egy 28. rendszert megteremthetünk-e, illetve megvizsgáljuk-e, hogy hogyan lehetne ezt létrehozni, akkor ez az érintett polgárok, illetve az érintett munkavállalók számára azt hiszem, hogy nagyon kedvező lenne, és a jövőre nézve így számos problémát szerintem meg is tudnánk oldani. Köszönöm szépen, ezzel akkor ezt a vitát, ezt a vitapontot lezárjuk szavazunk majd. Most pedig Nádja Hirsnek adom át a mikrofont, hogy tovább irányítsa az ülést. Vielen Dank. Rendben, akkor most átérünk a 9. napi rendi pontra. Megvitatjuk a módosításokat, a Krisztenze jelentéshez készült módosításokat. Először is megadom önnek a szót, hogy ismertesse ezeket. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, arról van szó, hogy eh, mi legyen a minimum szintje a tengerészek képzésének, az európai eh, jogalkotásban eh, szabályozzuk ezt, és szeretnék mindenek előtt köszönetet mondani az árnyék előadóknak, kiválóan együtt tudtunk működni. Négy módosító érkezett, és mindegyiket el tudom fogadni. A 26-os módosító szerint kicsit konstruktívabban kellene az adatgyűjtést elemezni. Szerintem Kozovszki úrtól egy jó módosító. Firidőbáker azt mondja, hogy nem kellene tovább húzni az eljárást, ezzel is egyetértünk, hiszen a szabályozás már is hatályos, úgyhogy minden hamarabb konklúzióra kell jutnunk. Van két kompromisszumos ajánlat, illetve módosító a 28-as de Bakker módosító alapján. Ugye itt pontosítjuk, hogy pontosan milyenek legyenek a pihenőidő szabályok, illetve mi a minimális pihenés, világosan ki kell mondani, hogy mire van szükség, egy utolsó módosító pedig az adatok biztonságával kapcsolatos, és nagy örömmel mindegyik módosítót el tudom fogadni, csak ennyit akartam mondani, köszönöm a figyelmüket. Ich gebe nun das Wort. Rendben, akkor megadom a szót az árnyékjelentéstevőnek, Kozlovszki úr. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja podziękować opiniodawcy panu. Köszönöm szépen, elnök asszony. E, szeretnék köszönetet mondani Krisztiánsen úrnak. E, nagyon elkötelezetten dolgozott, és nagyon jól együttműködtünk. Gratulálok is neki. E, sikerült egy nagyon fontos kihívást felvállalni. 20 7, minden 27 tagállam aláírta a dokumentumot. Most néhány szóban az adatok felhasználásáról szólnék, a tengerészek képzésével kapcsolatos, hajósok képzésével kapcsolatos adatokról, amelyeket az Európai Bizottságnak meg kell küldeni. Egyetértek az előadóval, védeni kell az adatokat, és csak statisztikai célra szabad őket felhasználni. Azt is fontosnak tartom, hogy az egybegyűjtött információkat az Európai Bizottság hát gyűjtse, fontos lehet a munkaerőpiaci elemzések, illetve a tengerészek, hajósok szakmájával kapcsolatos jövőbeli tervek kialakításakor ezeknek az adatoknak az elemzése úgy gondolom, hogy ez az összetett, átfogó megközelítés javíthatja a tengerészek képzését. Úgy gondolom, hogy az információgyűjtés segíthet, a kompromisszumos módosítókat támogatjuk a mi részünkről, és bízunk benne, hogy ennek az irányelvnek a megvalósítása javítja, tovább javítja a biztonságot a hajók fedélzetén, és ez mindjárt számára fontos. Köszönöm. Yes, uh, sorry, uh, Philip de Becker is... Elnézést, Philip de Becker egy forgalmi dugóban ragadt, most már két órája nem tud elmozdulni, úgyhogy az ő nyilatkozatát fogom most felolvasni. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a jó együttműködésért. A véleményét osztom, és a legtöbb javaslatával egyetértek. A frakcióm a legtöbb módosítót támogatni tudja. A 13-ast azonban nem tudjuk támogatni, a bizottsági szöveget jobbnak találjuk az ALDE részéről három módosítót nyújtunk be, 27-es a minimális szabályokról. Ugye 2012. január 1-től már hatályba is lépett a szabályozás, a bizottság szerint némi időre van szükség a, a problémák kiküszöbölésére, például az EU-n kívüli kikötők felügyelete kapcsán nagyon fontos, hogy az STCW 20-10-es eh, eh, eh, minősítéssel rendelkező tengerészek és a többi tengerész között ne alakuljon ki verseny, tisztesítelen versenyhelyzet. A 28-as és a 29-es módosítók kompromisszumosak, a 31-es, 38 21-es, 28-as a pihenő idő rugalmasságáról szólnak, de a szövegben szereplő korlátokat be kell ugye tartani, az ALDE ezeket tudja támogatni, 24-es, 29-es, 2-es kompromisszum adatvédelem, nagyon fontos számunkra, és örülünk, hogy az előadó elfogadta, hogy erőteljesebb legyen a megfogalmazás, mindenképpen anonim adatgyűjtést kell végezni, és nagyon nagy érdeklődéssel várom a mai vitát. Köszönöm, Filip de Bakker. Köszönöm szépen. Még eh, a bizottságnak is megadom a szót. Giovanni Mendola következik. Oh, okay. Rendben, úgy tűnik, hogy a bizottságtól nincs itt senki. Úgyhogy akkor átérünk a következő napirendi pontra. Ah, oh, Entschuldigung. Gut. Elnézést, elnézést, akkor végezetül az előadónak még megadjuk a szót. Tak for det, akkor néhány szóban lezárnám. Köszönöm szépen, elnök asszony. Semmi probléma, hogy nem adtam meg korábban a szót nekem, csak annyit akartam elmondani, hogy a 13-as módosító szövegét némileg megváltoztattuk, ugyanis a 2008-as irányelv szövege némiképpen eltért és mindenképpen a 2008-as, 2008 per 106-oshoz szeretnék visszatérni, hogy azonos legyen a megfogalmazás úgy gondolom, hogy tökéletesen megfelel ez annak, amit a bizottság javasol, nem tudom, hogy miért kellett volna eltérni a 2008-as fogalmaktól, furcsa lett volna. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak. Most pedig folytatjuk a következő napi rendi ponttal, amely a 9-es, mondja az elnök. Cornelissen kollega véleményéről van szó. würde ich sagen, ja, dann, ja, dann gehen wir derweilen zum... Rendben, akkor áttérünk a következő napi rendi pontra, tízes pontra, az Európai Szociális Vállalkozási Alapokról szóló jelentésre. Itt pedig a következőt szeretném bejelenteni.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 re remind the timetable and then we... Gut, scheint niemand von dem... Rendben, úgy tűnik, hogy nincs itt senki az érintett kollégák közül, mégis Steinrück kollega kap szót. Nos, nekünk szociáldemokratáknak a felügyeleti hatóságok bevonása, valamint az automatikus információcsere nagyon fontos, és örvendünk annak, hogy végeredményben mégiscsak sikerült eh, kialakítani egy kompromisszumot a szociális eh, vállalkozás eh, témájában, mert ez a további eljárás szempontjából is fontos. Fontos ugyanis megállapítanunk azt, hogy kire vonatkozhat ez, és örvendünk a 21-es módosítónak is. Köszönöm. Gut. Ansonsten... Rendben, úgy tűnik, hogy más kollega nincs itt azok közül, akik hozzá kívánnak szólni, úgyhogy Cornelissen kollega pont most érkezett, ez pedig azt jelenti, hogy most lezárjuk még a tízes napi rendi pontot. Május 30-án kerül sor az ECON bizottságban a jelentés elfogadására, és szeptemberben lesz a plenárison a szavazás. Rendben. A 9-es napi rendi pont, mondja az elnök, a Cornelissen jelentés 60 56 módosítás készült ehhez a jelentéshez, és ezeket minden bizonyal a kollega most ismertetni fogja. Yes, please. Uh, sorry to be... Igen, nagyon sajnálom, hogy későn értem ide. A FEM szakbizottságban emlékeztettek, hogy siessek át ide. Köszönöm az összes eh, árnyék jelentéstevőnek a munkájáért, és a szerintem jó együttműködésért. Megpróbáltam eh, a lehető legtöbb, talán majdnem az összes eh, szociáldemokrata és ALDE módosítót, és ezen módosítókkal azt gondolom, hogy meg fogjuk erősíteni a szociális gazdasági aspektusát az előcsatlakozási rendszernek, ami nagyon fontos az ott lévő emberek és az ottani gazdaság szempontjából. Négy dolgot szeretnék most ismertetni, ami a célunk. A kiszolgáltatott csoportokra nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni, ez Gönc asszony módosítóiból fakad. A szociális partnereket is meg akarjuk erősíteni, még jobban ez rendkívül fontos, hogyha ezen országok teljes mértékben be akarnak kerülni az európai szociális párbeszédbe. És nem csak egy további civil társadalmi szervezetről van itt szó, az EU-ban sokkal erősebb a szerepük, sőt a jogszabályozásban is szerepük van ezen szerveknek. ezen túlmenően az EPA szociális civil társadalmi funkcióját is meg akarjuk erősíteni, hiszen ez a demokrácia erősítéséhez is hozzájárul. A 2020-as stratégián belül kötni akarjuk ezen célkitűzéseket a stratégiához. Én magam is benyújtottam egy módosítót, a 73-ast, amely az EU 2020-as stratégiát célkitűzéseit akarja kötelezővé tenni a tagjelölt országok számára a munkaerőpiac, a szegénység elleni küzdelem, az innováció és a fenntarthatóság szempontjából. Természetesen figyelembe kell venni az adott országok képességeit, de az, hogy a csatlakozó országokat ugyanolyan irányba tereljük azon gazdaságok, reformját ugyanolyan irányba tereljük, mint az EU tagállamokat, és hogy konkrét célokat tűzünk ki számukra, amelyek felé nekik el kell indulniuk, ez mindig jól működött korábban is a bővítések során. Obermeyer úrnak és bizott úrnak köszönet a hozzájárulásukért. Nem meglepő, gondolom, hogy én az ő módosítóik többségét nem szeretném elfogadni, hiszen ők egészen ellenébe mennek annak, mint amit én javasoltam, és azt gondolom, hogy az én szavazóim rendkívül csalódottak lennének, hogyha elfogadnánk az ő módosítóikat. És most nagy figyelemmel hallgatom az árnyék jelentéstevőket. Die Kollegin Steinrupp, bitte. Steinrück kollega kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen az előadónak a kitűnő munkát, és az együttműködést is, amennyiben erre lehetőség nyílt. Számunkra nagyon fontos a civil társadalom szerepét erősíteni, és a szakszervezetek, valamint a szociális párbeszéd szerepét is hangsúlyozni kell. Örülök annak a javaslatnak, hogy az előadó az pénzügyi támogatások 1,5%-át a helyi szervezetek számára kívánja rendelkezésre bocsátani. Az előcsatlakozási támogatási eszközt a civil társadalom számára is nyújtani kell, és konzultálni kell éppen ezért vele. Amit elutasítunk a szociáldemokraták nevében, az az, hogy a nemek közti egyenlőséget törölni kívánják a jelentésből, a pénzügyi támogatást szeretnék csökkenteni, és az európai integráció lassabban haladjon. Szerintem ez pusztán populizmus, ami a közös Európát csorbítja, és éppen ezért erre vonatkozóan a módosítókat el fogjuk utasítani. Ezen kívül azonban véleményem szerint ez egy kitűnő jelentés. Köszönöm. Vielen Dank, Frau Köszönöm szépen, Steinrück kollega. Kozlowski úr következik. Dziękuję bardzo. Chciałbym powiedzieć, że w pełni popieram poprawkę. Köszönöm szépen. Teljesen, teljes mértékben támogattam Cornelissen kolléga módosítóit, amely megerősíti a parlament jelentőségét azon fellépésekben, amelynek a célja, hogy a támogatásra vonatkozó szabályokon módosítsunk. Azt gondolom, hogy fontos kiemelni azt is, hogy a támogatás mértékét szintén ahhoz kell kötni, hogy mennyire sikerült már előrelépni a közösségi aki kiépítésében. Ezen kívül szeretném kiemelni, hogy a tagállamok, pontosan a, pontosabban a tagjelölt államoknak is felelősségük van a saját fejlődésükben, és az EU-nak nagyon sokszínű, sokrétű finanszírozásból kellene gazdálkodni, de arra is oda kell figyelni, hogy nem szabad, hogy megkétszereződjenek bizonyos felhasználással kapcsolatos összegek, és azt gondolom, hogy a bürokráciát és az administratív terheket is mindenképpen a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. Ez számunkra emlékszem még, amikor mi voltunk a csatlakozási folyamat során, nagyon fontos volt. Ennek mindnek az a célja, hogy a támogatás, a szociális támogatás hatékonyabb legyen. Nagyon fontos az is, hogy az intézményeket megfelelően képezzék ki azért, hogy a fejlesztési stratégiákat kidolgozhassák, és utána a támogatást megfelelően tudják felhasználni. Az így képzett intézmények nagyon fontos partnerei lehetnek az egész EU-nak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sinclair kollega, majd Kacsin kollega következik. Sure. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, jelentős tevők és kollégák! ez egy eléggé egyszerű vélemény és megfelelő konszenzust sikerült elérni. A jelentős tevő, tevő a foglalkoztatási és a szociális aspektusait lefette az EPA-nak, és olyan kérdéseket is felvetett, amelyeket részletesebben fognak majd az AFED-ben tárgyalni. Az eddigi rövid vitában a frakciók által és kollégák által benyújtott módosításokkal kapcsolatban eléggé egyértelmű. Kompromisszumot javaslok a 60-as és a 61-es módosítóval kapcsolatban, valamint a jelentéstevő 13-as módosítójával, de ezek egymást nem zárják ki, és azt gondolom, hogy megfelelő egyensúlyt sikerült kialakítani. Leginkább Jutta Steinbrück és Gönc King a módosítóit támogatom, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy amikor a szociális párbeszédre, a civil társadalomra és egyéb kérdésekre vonatkozó programról van szó, itt ö, sikerült konszenzusra jutni a, elismertük, hogy milyen fontos politikai iránymutatásra van szükségük az előcsatlakozó országoknak. Nem, támogatták, nem támogatjuk a módosítók egy részét, és a bővítést ellenző módosítókat nem tudjuk támogatni, és azt hiszem, hogy ez nem támogatná, nem kapná meg a szakbizottságunk többségének a támogatását. Köszönöm szépen, Sinclair kollega. Uh, thank you, um, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Leginkább az Egyesült Királyság West Midlands uh, régiója nevében szeretnék most beszélni. Uh, ennek a térségnek vagyok én a képviselője, és a, a kollégák által um, előkészített jelentéssel kapcsolatban, ami a csatlakozó országokban a munkahely illeti. Nos, az Egyesült Királyságban óriási megszorítások vannak, és nagyon sok ember elveszíti a munkahelyét azért, hogy az EU-t tudjuk támogatni, és az IMF kölcsönnel felelőtlen európai gazdasági politikát folytatnak. Csak tegnap jelentették be, hogy további 10 millió fontot akarnak megvonni azért, hogy önök a politikai álmokat építsék egy állandóan bővülő szövetségi unió felé, és egyre több pénzt vegyenek el a térségektől megértik-e azt, hogy a saját eszközeinkből kell gazdálkodnunk. Én a leginkább azt tartom elvetendőnek, hogy ezen szakbizottság legtöbb tagja úgy fogja ezt megszavazni, hogy közben nem nettó befizető az adott tagállam. Azt gondolom, hogy így nem veszik figyelembe, hogy az emberek pénzét mire költik. És ami Törökországot illeti, Törökország is ebben a támogatásban részesülni fog még a legeurópai barátabb barátaim is elismerik azt, hogy Törökország sohasem fog belépni az EU-ba. És eh, ráadásul elfoglaltak egy EU tagállam eh, területéről is részeket, és önök pénzt adnak ezen országnak. Megint csak két, eh, két színűek. Vielen Dank. Ähm, ich gebe jetzt nochmal. Äh, Köszönöm szépen. Megint megadom a szót az előadónak, Szenasszonynak. Oké, Okay, thank you. Um... Köszönöm. Köszönöm mindenkinek. Azt gondolom, hogy megfelelő többségünk lesz nagyon sok kérdésben ezen véleménnyel kapcsolatban. És az AFED szakbizottságnak is fel tudunk majd valamit ajánlani. A lehető leg több hozzájárulásunkat megpróbálom bevetetni a főjelentésbe, amiről az AFET fog majd tárgyalni. Azzal kapcsolatban, amit Sinclair kolléga mondott, a bővítés szépsége éppen az, hogy ettől mindenki gazdagodni fog. A csatlakozási országok a mi áruink számára piacot is képviselnek, Hollandia szempontjából. Lengyelország csatlakozása miatt meg ötszörösödött a kereskedelem Hollandia és Lengyelország között, tehát mindenki jóléte, az valóban mindenki jólétét jelenti. Gut, vielen Dank für die Aussprache. Wir werden dann Köszönöm szépen ezt, a, ezt az eszmecserét. Később szavazunk majd erről a jelentésről. Gut, dann gehen wir zum Tag. Rendben, akkor áttérünk a következő napi rendi pontra. A 12-es pontra a szociális beruházásokról szóló megállapodás, mint a válságra adott válasz. Itt egy saját kezdeményezésű jelentésről van szó, és Jazlovicka kollega az, aki ezt minden bizonyal most ismertetni fogja önökkel. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Drodzy koledzy, niezmiernie mi miło, że mogę... Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, nagyon boldog vagyok, hogy ismertethetem a szociális vállalkozási csomagot. Ez egy reagálás a válságra. Néhány hétig dolgoztunk ezen a jelentésen, és kontribúciót jelent ahhoz a vitához, ami a gazdasági szociális válságra adott válaszról szól az Európai Parlamentben, tehát egy vita indul most erről a szociális vállalkozási területről. A válságnak hosszú távú kihatásai vannak a gazdaságra, a munkahelyi, munkahelyek színvonalára, a közmegtakarításokra vonatkozóan a következő problémákkal állunk szembe. A tagállamokban több mint 10%-os a munkanélküliség, és különösen riasztó a a e, fiatalok munkanélkülisége az oktatás világából a e, munka világába egyre nehezebb átlépni, egyre aggasztóbb az alacsonyan képzett munkavállalók helyzete is, az oktatási rendszer továbbra sem felel meg, a társadalom előregedik, és egyre nagyobb nyomás helyeződik a társadalombiztosítási rendszerekre. A jelenlegi helyzetben nehéz az államháztartásból válaszokat adni ki kell egészíteni különböző célzott szociális befektetésekkel a támogatásokat. Ezeknek a szociális beruházásoknak, befektetéseknek lehet tartós hatásuk. Fontos lenne hogy a szociális beruházások stratégiája kialakuljon, és megfelelő válaszokat adjon. A válság miatt a tagállamoknak át kell gondolniuk a szociálpolitikájukat, és az aktív, gondoskodó állam helyett az emberek aktivizálásával kellene foglalkoznia. Nagyon fontos, hogy az emberi erőforrásokat ösztönözzék, illetve fejlesztésükre megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre. A tagállamok támogatása tehát kiegészíti a közös kezdeményezéseket. Fontos a munkanélküliek tartós támogatása fontos, a flex security, nagyon fontos a, a munkahelyi és a családi élet jobb összeegyeztetése. Különösen fontosak ezek abból a szempontból, hogy a beruházások és a fejlesztések sikeresek legyenek a jövőben. A kormányok nem költségként kell, hogy tekintsenek a szociális befektetésekre, beruházásokra, hanem úgy, mint a jövőben eh, hasznot hozó kezdeményezésekre. A foglalkoztatási Lisszaboni stratégia kudarcot vallott, ugyanis nem megfelelően bonyolították le az éves gazdasági növekedési elemzés, illetve a foglalkoztatási jelentések azt mutatják, hogy a szociális és oktatási téren a 2020-as stratégia céljait nem megfelelően sajátították el a különböző tagállamok fontos, hogy a makroökonomiai tényezőket jobban nyomon kövessék, és jobb szociálpolitikát alakítsanak ki. Én azt javaslom, hogy a tagállamok a szociális beruházási paktumot írják alá. Ez lehetővé tenni, hogy hatékonyabb felügyelet, nyomonkövetés valósulhasson meg a 2020-as stratégia vonatkozásában is. És a 2013-as európai szemeszter során már mindezt meg kell valósítani, alkalmazni kell. 2014-től 2020-ig a több éves pénzügyi keretek több pénzt rendelnek a szociális beruházásokhoz. A jelentés konklúziókat tartalmaz a nyilvános meghallgatásunkról is, és a ez, ezt az EPP szervezte eh, idén márciusban, és den Brock professzor eh, többek között ezen a meghallgatáson eh, javasolta a szociális beruházási paktum létrehozását. Remélem, hogy tetszik önöknek ez az elképzelés, és számítok a különböző jelentéstevők előadók együttműködésére. Statán, um, kollega. kollega kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is azzal kezdeném, hogy azon gondolatok, amelyet megosztok önökkel, azokat Papadopulo kollega ismertette volna, ha el tudott volna jönni. Azt szeretném mondani, hogy Mindenek előtt rendkívül örülünk annak, hogy Danuta Jazlovjecka jelentése, a néppárt jelentése végre első alkalommal, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, elfogadja azt az elképzelést, hogy nem csak megszorítási, megszorító politikákkal lehet kilábalni a válságból, és reagálni tudunk így a polgárok elvárásaira. Egy stratégiai váltásra van szükség az európai menetrendben, ez pedig nagyon fontos számunkra. Úgy gondolom, hogy ez a néppárt számára is egy előrelépés, és természetesen támogatni is fogjuk mindezt, méghozzá határozottan. De azt is szeretném megjegyezni, hogy vannak bizonyos kérdések, amelyeket szeretnénk kiegészíteni vagy megvitatni az előadóval, hát ha meg tudunk állapodni, mert eh, hát eh, úgy véljük, hogy eh, ezek nagyon, nagyon eltérnek a mi álláspontunktól. És ami azt hiszem, hogy az ő álláspontjuk is lehetne, hogyha érdemben megvitatnánk ezen pontokat. Utalok itt a négyes bekezdésre, ahol azt láthatjuk, hogy a piac működésének hibáiból adódó problémákat csak az európai szociális modell átgondolásával és a szociális politikák átgondolásával lehet eh, megoldani. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára egyértelmű, hogy számos olyan ország, mint például hazám, ahol eh, nagyon súlyos eh, problémákkal szembesülünk, és az államháztartás egyensúlyát nagyon nehéz fenntartani. Ezt nem szabad a közkiadások visszaszorításával orvosolni. A probléma az, hogy a gazdasági tevékenység visszaesett, ez egy óriási űrt eredményezett, és éppen ezért a deficit egyre hatalmasabb, és az eladósodás is egyre jelentősebb méreteket ölt, és ennek nem az az oka, hogy túlzott mértékű volt a közkiadások növekedése. Ez egész egyszerűen azzal indokolható, hogy a gazdasági válság miatt a gazdaság visszaesett. Pénzügyi gazdasági válság idején azt hiszem, hogy az európai igényeknek is ellentmondana, hogyha ismételten vissza akarnánk térni a téves útra, nevezetesen arra, hogy vissza kell szorítani a szociális védelmet és az európai szociális modellt. Tehát ezt szerintünk mindenképpen javítani kell ebben a jelentésben. És ami számunkra egy komoly problémát vet fel, az a tízes pontban található. Nem értünk egyet azzal, hogy a munkanélküliség, amely mindenek előtt ugye a fiatalokat sújtja, hogy ezt úgy tudjuk orvosolni, hogyha a nyugdíjkorhatárt megemeljük. Na de hát meddig? Hiszen vannak országok, amelyekben semmilyen munkát nem tudnak biztosítani, semmilyen életkorú munkavállaló számára. Úgyhogy a nyugdíjkorhatár megemelésével alig ha tudjuk ezt a problémát megoldani. Az ilyenfajta intézkedések leegyszerűsítik a helyzetet, azt feltételezik, hogy pusztán egy intézkedéssel minden orvosolható, Támogatjuk azt, hogy a nyugdíjrendszereket modernizáljuk, hogy jobban kiigazítsuk a munkaerőpiac igényeihez, de nem szabad büntetni a munkavállalókat, és a juttatásokat nem szabad elvenni tőlük, hiszen gyakran itt olyan munkavállalókról van szó, akik eleve elfogadhatatlan körülmények között dolgoznak. És éppen ezért mindenki számára megemelni a nyugdíjkorhatárt, ez sem szociális szempontból nem indokolt, sem gazdasági szempontból nem helyes. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Papadopoulou kollégának adom meg a szót. Thank you very much. I endorse... Köszönöm szépen. Én eh, támogatom mindazt, amit eh, már eh, Szerkász kollega jelzett. Árnyék előadója vagyok ennek a jelentésnek és valóban nagyon üdvözöljük, hogy legalább néhányan az EPP-ből, mint az előadó, aki Lengyelországból érkezett, megértette, hogy a megszorítások nem jelentik a válságból való egyedüli kilábalás lehetőségét, nagyon fontos, hogy szociális intézkedések történjenek a gazdaság és pénzügyi válság leküzdésére nyilván szükség van a pénzügyi fegyelemre és a fenntartató fejlődésre, de a, a, a munkahely teremtés kell, hogy a fő célkitűzésünk legyen. A szociális beruházások fontos eszközt, lehetőséget jelentenek és fontosak azok a fő célkitűzések, mint a korai iskolai lemozsolódás csökkentés, hogyan növeljük a felsőoktatásban résztvevő fiatalok számát, hogyan javítsuk a szociális befogadást, illetve a rugalmasság és a biztonság hogyan egyeztethető össze, hogyan lehet aktív az idősödés, meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet mindezt megvalósítani annak annak érdekében, hogy az oktatás, a szakképzés színvonala javuljon, a gyakornoki munka eredményesebb legyen, és a fiatalok jobban hozzáférjenek a munkaerőpiacokhoz. Fontos a foglalkoztatási célok monitorozása 2020-os stratégiai foglalkoztatási cél kell, hogy kiegészítse a gazdasági irányítás szempontjait a szocialisták részéről mi úgy érezzük, hogy ez a jelentés megfelelő irányban halad, de vannak kérdéseink a tízes és a négyes bekezdéssel kapcsolatosan, ugyanis a négyesben az előadó az európai szociális modell korszerűsítéséről beszél, és azt is megemlíti, hogy a piac kudarcot vallott véleményünk szerint a piaci kudarcokat nem az európai szociális modell megváltoztatásával lehet orvosolni, a piaci rendellenességeket kell inkább korrigálni. Bizonyos módosítókat szeretnénk benyújtani ehhez, valamint a tízes bekezdéshez is, ott ugyanis vannak olyan fogalmak, amelyeket mi nem értünk, például a jóléti állam aktivizálása nem igazán érthető megfogalmazás, itt ezek a fogalmak pontosítást igényelnek, az előadó és az emlék előadók egyeztetésein még pontosítani lehet ezeket a részleteket, és a szocialisták e két bekezdéshez, a négyeshez és a tízeshez mindenképpen módosított fognak benyújtani illetve azt sem egészen értjük, hogy miért kellene felemelni a nyugdíj kötelező korhatárát, és korlátozni az előnyugdíjazást. Az előadó ugyanis ezen a véleményen van, amivel mi nem értünk egyet, szeretnénk majd ezt megbeszélni, és várjuk, hogy legyen egy egyeztetés az összes árnyék előadóval. Köszönöm. Köszönöm szépen. Emily Turunen következik. Thank you. Um, thanks a lot uh, to the rapport. Köszönöm szépen az előadónak. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül jó jelentés. Egyértelmű, kiegyensúlyozott, jó tartalmi szempontból is, és a prioritások is megfelelőek. Az egész megközelítés, amit a B preambulum pontban az első és a harmadik bekezdésben és a másodikban is találhatunk, ez kiváló. Alapvetően azt mondja ki, hogy a szociális beruházásokat nem szabad csökkentendő kiadásként felfogni, hanem valóban beruházásként kell ezeket felfogni a jövő szempontjából. Teljes mértékben támogatjuk, a zöldek támogatják ezt a megközelítést. Néhány kiegészítő megjegyzés az egyes ponttal kapcsolatban. A szociális beruházások definícióján talán kicsit ezt még pontosítani lehetne. Nekem nincsen pontosabb definícióm, de ezen érdemes elgondolkozni. A második a nyugdíjkorhatár, a tízes pont. A szocialisták már ezt felvetették. Azt gondolom, hogy a helyzet az, hogy a nyugdíjkorhatárt már eddig is több tagállamban megemelték, nem csak az én tagállamomban, ahol most az OECD országok közül a legmagasabb a nyugdíjkorhatár. Én örülök annak, hogy 70 éves koromban kell csak nyugdíjba mennem, mert ez azt jelenti, hogy a születéskor várható élettartam valóban hosszabb. Tehát nem hiszem, hogy most még tovább kellene emelni a nyugdíjkorhatárt, hiszen már eddig is több tagállam megemelte ezt. A harmadik megjegyzésem az ötös pontban, tehát megegyeztünk abban, hogy milyen pontokat soroljunk fel, de azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy válság van, megfelelő szinten kell tartani a szegénység fölött a társadalom biztonságot, tehát lehetne ilyen jellegű állami intézkedésekre is gondolni. A hetes bekezdésben talán be kellene venni az ifjúság garanciát, amiről már korábban döntöltünk, tehát ez egy konkrét eszköz a fiatalok munkanélkülisége ellenében. És az utolsó megjegyzésem az az, hogy a, a legszebb pontja a jelentésnek a 30-as pont a szociális beruházási paktum a tagállamok között. Ezen paktummal kapcsolatban azt gondolom, hogy pontosabban le kellene írni, hogy ezt hogyan képzeljük el tanácsi következtetés formájában, vagy milyen tartalmat kellene bevenni ebbe ezen jelentés alapján. Hogyan nézzen ki ez a paktum? Egy kicsit pontosabban le kellene ezt írni. Egyébként viszont a kiinduló pont, mint már mondtam, rendkívül jó, és tudunk szerintem jó megoldásokat találni, és már előre örülök a ránk váró munkának. Köszönjük az előadónak. Yes, um, I'm here speak- Benjen. Igen, Uh, Rika Menner nevében szólok most hozzá. Köszönöm az előadónak ezt a kiegyensúlyozott jelentést ezzel megfelelően hozzájárulhatunk a valós munkanélküliségi problémák megoldásához. Fontos a fiatalok munkanélküliségére koncentrálni, a lehető leghamarabb ezt megoldani, hiszen a fiatalok jövője a tét. Nagyon fontos megnézni, hogy hogyan lehet a munkahelyen munkahelyeket teremteni és képzési lehetőségeket adni. A szociális beruházási paktum is nagyon fontos és üdvözlendő, bizonyos mutatókat fel kellene állítani, minden tagállamnak be kell ruházni a saját állampolgáraik jólétébe, és ennek nagyon fontos része a társadalombiztosítási rendszer. Fontos, hogy előrejelezhető legyen személyes és makrogazdasági szinten is mindez. Nagyon fontos az állami szolgáltatások megfelelő minősége, a szociális innováció az egyik lehetősége annak, hogy a válságra reagáljunk. Az innovációval lehetővé tesszük, hogy új munkahelyeket teremtsünk és gazdasági növekedést. A 2020-as stratégiának céljáit minden tagállamnak végre kell hajtania, és a beruházásnak hosszú távon kell kifizetődőnek lenni, nem pedig csak rövid távon. A vállalkozókod kedv és az innováció hozzájárul a szociális jóléthez. Saját magam is benyújtok majd módosítókat, és remélem, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködés a jelentéstevővel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottságnak adnám meg a szót Michel Dervocnak. Thank you, Madam Chair. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezért az érdekes jelentésért, és persze az árnyékjelentéstevőknek is. Úgy gondolom, hogy ez egy kitűnő alapot szolgáltat a további vitához. Nem szeretnék a részletekbe menni, de gondolom úgy vélem, hogy nagyon időszerű ez a jelentés Európa számára. Fontos felkelteni a figyelmet, ez pedig az első lépést jelenti ebbe az irányba. És támogatást kell szereznünk a szociális eh, modellhez. Egyelőre ennyi lenne részemről, és eh, érdeklődéssel várom a további vitát. Köszönöm szépen, végezetül pedig még egyszer az előadónak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örömmel nyugtázom a tényt, hogy ilyen nagy érdeklődéssel fogadták a jelentéstervezetet. Már eh, ma sikerült eh, részletes véleményt cserélni erről a jelentésről. Kellemes eh, meglepetés volt, hogy ilyen általános jóváhagyást kapott a e, jelentés tervezet a bizottság részéről, nem kaptunk különösebben részletes reagálásokat, és nagyon nagy e, kíváncsisággal várom a következő egyeztetést a kollégákkal. Köszönöm. Én is köszönöm ezt az eszmecserét, és akkor ismertetném önökkel a további menetrendet. A módosítások előterjesztésének határideje május 14 déli 12 óra. A foglalkoztatási bizottságban pedig július 10-én szavazunk, a plenárison pedig eh, a tervek szerint szeptemberben. Ezzel pedig lezártuk a 12-es rendi pontot, és eh, azt javaslom, hogy 10 eh, óra 45-ig a szavazásig tartsunk egy szünetet.

<laughs> liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, jetzt... Tisztelt kollégák! Most következik a szavazás. Remélem, hogy a szavazókártyát mindenki elhozta, mindenki kipróbálta. Rendben. Remélem azt is, hogy azok, akik frakcióként, frakciónként itt vannak, ellenőrizték hogy hányan vannak itt pontosan, rendben, akkor azt javaslom, hogy kezdjük is el a szavazást. Nadja Hirsch véleményével kezdünk. Az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb aggája ennek a jelentésnek a címe. Egy új bekezdés került az egyes elé, ez egy módosítás, Jean-Luc Benamias tollából. Nem. Ez az a preambulum bekezdésbe kerül, és erről nem szavazunk, ha jól tudom, ha jól látom, vagy mégis, nem, de erről szavazunk mégis. Ki szavaz mellette? Ellene? Tartózkodás. Ez pozitív. Kettes módosítás, ugyanazon előadótól, mellette ellene tartózkodás, ezt azt javaslom ellenőrizzük. Mellette Um, yeah. Úgy látom, hogy a néppárt részéről ketten pluszban vannak, kettőnél többen szavaztak, akkor kérem döntsék el, hogy ki szavaz mert túl sokan vannak, kettővel többen. Tud! Kettővel többen vannak, ezt sikerült tisztázni? Rendben, akkor most lezárom a szavazást. wir haben keine Nincsenek még eredmények. Vagy mégis? Lezártam már a szavazást. 36 hatan mellette ketten ellene szavaztak, akkor ezt rosszul láttam, de akkor eh, a hármas módosítás következik. Szilvia Rapti és mások tollából mellette kiszavaz ellene, tartózkodás, elut, el, erről szavaztunk, akkor mondja az elnök, pozitívan még hozzá, mondja az elnök, Most pedig a négyes következik, Szilván Arapti és mások tollából mellette. Ellene. Tartózkodás. Rendben. Elfogadtuk. Most pedig egy szóbeli módosítás az előadótól. Van-e fenntartás? Nincs. Akkor kérem, hogy szavazzanak mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Die Abstimmungs Lezárom. Lezárom. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk, mert szavazat egyenlőség van, 21-en szavaztak mellette és 21-en ellene, tehát akkor ezt elutasítottuk. Ez pedig azt jelenti, hogy következik most, következnek a különböző módosítók, és itt először az ötös következik, Nagyja Hirs, mellette, ellene, tartózkodás, mi történt a szociáldemokratákkal? Akkor még egyszer. Ötös. Mert a fele nem szavazott itt a teremben, úgyhogy akkor nem tudom, mi az eredmény. Tehát ötös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ezzel a hatos okafogyottá válik, amit ugye amúgy is visszavontak. Összeegyeztethető ezzel a hetes, amelyről most szavazunk, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a nyolcas. Ez is kompatibilis mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A szociáldemokratáknál egyen, egyre többen vannak. Úgyhogy kérem mindenki, kérem ezt döntsék el. Rendben. A szavazást lezárom. Rendben. Elutasítottuk, mert ismét szavazat egyenlőség van, 21-21 arányban. Fönt nem láthatóak a, a számok, a szavazás eredménye. Most pedig következik a 9-es módosítás. Mellette kiszavaz? Ellene? Tartózkodás? Ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Up there. One more. A néppártnál megint egyel többen szavaztak, kérem akkor ezt tisztázzák. Hát a néppártnál egyet többen szavaztak. Ezt sikerült tisztázni? Igen? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk 18-25 arányban, tartózkodás nélkül. Most pedig következik az 1A új bekezdés, 10-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, hát ez se egyértelmű, megnyitom az elektronikus szavazást, mert ezt jól lenne ellenőrizni, megnyitom, Wieder eine Megint a néppártnál egyel többen szavaztak. Kérem, ezt tisztázzátok. Rendben, akkor lezárom most a szavazást. 19 mellette, 23-an ellene elutasítottuk. Következik a B kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most pedig megállapodtak, ugye megállapodtunk abban, hogy a 11-esről szavazunk mellette. Ellene. Ezt elutasítottuk. Most pedig a 17-es következik, jut a és mások mellette. Ellene. tartózkodás, elfogadtuk. 18-as, Gönc Kinga, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Rika Manner visszavonta a módosítóját, úgyhogy következik a C kompromisszum. C mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik. Okafogyottá válnak. Következik a 26-os. Nem, nem, nem, elnézést. A D kompromisszum következik. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 26-os, Popakis mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást, a 27-esről szavazunk. E a néppártnál egyel többen szavaztak. Kérem ezt tisztázzátok. Rendben, akkor most lezárom a szavazást. Lezártam. 18-an mellette, 25-en ellene elutasítottuk. Következik a 28-as. Itt részenkénti szavazás van az első rész, minden ott szerepel, egyértelmű akkor ugye, hogy mi az első rész, emellett kiszavaz, Ellene. Tartózkodás. Ezt elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Egy másik alcím következik, szóbeli módosítás az előadó részéről. Ez itt szerepel. Van-e fenntartás? Nincs. Mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. F kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik az új négyes bekezdés, 37-es módosítás, Szilvana Rapti és mások részéről mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. G kompromisszum, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik egy szóbeni módosítás az előadótól, egy új hármas alcímre vonatkozom mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a I kompromisszum, ez a hetes bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egy új Bekezdés a hetes után, az 55-ös módosítás, Ria Omen Reuten mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. J kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egy új bekezdés, a 57-es módosítás, Lope Fontányi mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egy újabb bekezdés következik Ramona Nicole Manescu mellette ellene tartózkodás Hát ez nem egyértelmű. Azt javaslom, hogy gyorsan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Alles klar? Die Abstimmung ist... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 23-an szavaztak mellette, 19-en ellene, és egy személy tartózkodott. Egy további alfejezet következik az előadótól, egy szóbeli módosítóval. Van-e fenntartás? Nincs. E, mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Most pedig egy új bekezdés. 62-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. További új bekezdés, a 63-as, jut a Steinrück mellette ellene, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de azért jobb, ha ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 25-en mellette, 18 en ellene szavaztak, tartózkodás nélkül, úgyhogy elfogadtuk. Most pedig Következik a 9-es utáni új bekezdés 67-es, jut a Steinrück mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük inkább, mert nagyon szoros volt az eredmény. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 18-an mellette, 25-en ellene szavaztak, úgyhogy elutasítottuk tartózkodás nélkül. Következik egy további módosító, 65-ös, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 66-os, Emily Turunen mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 67-es mellette, ellene, elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Következik egy újabb alcím, az ötös után az előadótól. Van-e valakinek ellenvetése? Nincs. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. K. Kompromisszum. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrizzük, rendben. Elnéztem. Akkor kérem, hogy megnyitom a szavazást, szavazom mindenki. A K kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 27-en mellette szavaztak, 14-en ellene, és volt egy tartózkodás. Következik egy új bekezdés, Gönc Kinga, módosítása 73-as, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ö, nem. Jó, akkor lehet, hogy valaki túl lassú, vagy én beszélek túl gyorsan, akkor megnyitom a szavazást. Ti Abstimmung Megnyitom. Lezárom. 40-en mellette szavaztak, ketten ellene, egy tartózkodás elnézést kérek, akkor inkább hosszabb szünetet tartok. Rendben. Egy új bekezdés. Manescu 74-es, mellette kiszavaz. Ja nem, ez okafogyottá válik. Rendben, akkor Hatos alcím, egy szóbeli módosítás az előadótól, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Egy új bekezdés a 75-ös módosítással, két részben. Az első részről szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene ezt kitartózkodik, ezt elutasítottuk. Következő a 42-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 76-os mellette ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk, szerintem, 77-es, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk, most pedig a zárószavazás következik, elektronikusan szavazunk, és meg is nyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk, mert 23-an mellette szavaztak, 20 pedig ellene. Tartózkodás nem volt, úgyhogy gratulálok az előadónak. Na, akkor volt. Ja, gut, aber du hast es geschafft. Jetzt komme ich zu dem nächsten. Most pedig a következő jelentés. Ole Christensen jelentése. A 2008 per 106 per EK parlament és tanács irányelv módosítása a tengerészek képzésének minimum szintjéről. Rendben, akkor kezd, Kezdhetjük a szavazást. Ötös módosítás az előadótól, mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos, mellette. Ja, nem ez nyelvi, nyelvi, nyelvi módosítás. Következik a kilences mellette. Mellette a 9-es módosítás mellett kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, az előadó módosítói a 20-asig terjednek, blogban szavazhatunk-e? Egyetért mindenki? Egyetértenek azzal, hogy a 20-asig blogban szavazzunk? Rendben. Nem. Nem, mégsem. Akkor nem. Akkor következik a 11-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Igen? Krisztenzen úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony mivel Philip de Bakker helyettesétől hajlottam, hogy a 13-asnál a bizottság javaslatát szeretnék szerepeltetni, hogyha ezt megteszik, akkor kétszer szerepel. Én ezért javasoltam, hogy az egyik részt töröljük, és akkor csak egyszer szerepel majd az irányelv. És úgy gondolom, hogy elegendő ez. Csak pontosításként mondanám. Ez úgy értettem, hogy akkor az ön 13-as módosítóját érinti, és most azt kérdezem, hogy a 13-as mellett kiszavaz. Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Ezt nem értettem. Madam President. Még egyszer köszönöm, elnök asszony. Akkor azt kérem, hogy nyelvileg nézzék meg. A második rész, amit a bizottság tett hozzá a 13-ashoz, az kétszer fog szerepelni az irányelvben. Nummer 13. Tehát a 13-as módosítás most elfogadtuk, erről szavaztunk, és elfogadtuk, hogyha ezzel kapcsolatban van még korrekció. Nem, ezt elfogadtuk. Hogyha ezzel kapcsolatban probléma van, akkor ezt elő kell készíteni, itt és most nem tudjuk ezt megoldani. Következik a 14-es. Parancsoljon! Elnök asszony, innentől kezdve lehet blogba a 20-asig. We, can vote in block uh, until 20. Okay. Ich habe verstanden, dass wir jetzt von... Rendben, akkor úgy értettem, hogy a 14-estől a 20-asig az összes uh, módosítóról, az előadó tollából blogban szavazhatunk mellette, ki szavaz ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Következik az A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 22-es, 23-as, ez blogban szavazhatunk ezekről, rendben, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 25-ös az előadótól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig következnek a preambulum bekezdések, az 1-től 3-ig blokkban lehet mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kozlovszki féle módosítás, preambulum bekezdés 26 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk az előadótól a négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, és az utolsó a 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. alles alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 27-en, 37-en mellette, ketten ellene, tartózkodás nélkül. Gratulálok az előadónak, elfogadtuk a jelentést. So jetzt kommen... Most pedig következik Marája Cornelissen jelentése, amelynek témája az Európai Parlament és a Tanács rendelet javaslata az előcsatlakozási támogatási eszközre vonatkozóan. Mindenki előtt megvan az anyag, úgyhogy kezdhetjük. 53-as módosítás Obermeier úrtól, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 55-ös Göbz mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os Marabizotto mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 8-as az előadótól mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Következik a 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as, ezt visszavonták, 10-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es, az előadótól, mellette, ellene, elfogadtuk. Összeegyeztethető az 59-es, Jutta Steinruck, ez az előzőkkel összeegyeztethető mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es Obermeier mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 63-as Jutta Steinruck, ezt erről kellene szavazni, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 63-asat, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Igen, akkor lezárom a szavazást. 20-23 arányban elutasítottuk. Következik a 64-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös, Gönc Kinga, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66-os, Gönc Kinga, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es az előadótól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös az előadótól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 18-as előadótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 72-es mellette ellene elutasítottuk. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 21-es, akkor lehet, hogy túl lassú volt, akkor megnyitom a szavazást, a 20-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 19-en ellene, tartózkodás nélkül elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 73-as, szintén az eladótól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es is az előadótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 74-es Obermeier úrtól mellette ellene tartózkodás elutasítva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 76-os mellette ellene, tartózkodás elutasítva 77-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 28-as az előadótól mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 78-as, ez összeegyeztethető mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es az eladótól. Ez kompatibilis mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 81, Obermeier mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 82-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 83-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 84, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 85-ös mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk, 30-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk, 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 33-as, Gönc Kinga, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 34-es, mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk 35-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az egyes az előadótól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 37, ez kompatibilis, és ezért szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 3-as az eladótól mellette ellene tartózkodás ezt elfogadtuk. 43-as ez okafogyottá válik, igen. Nem szavazunk erről, következik a 44-es mellette. Kitartózkodik. Elnézést, ellene mondja az elnök. Tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 46-os, tányruk egy szóbeli módosítóval, amelyet megtalálnak a listán. Ellenvetés van-e? Nincs, akkor szavazunk. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Négyes. Kompatibilis mm, a előadótól. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 47-es. Mellette? Ellene? tartózkodás, elutasítottuk. 48-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 49-es, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 50-es, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 5-ös, az előadótól, Úgyhogy erről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás. Ezt jobb, ha ellenőrizzük, az ötösről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, mert akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk 25-en mellette, 17-en ellene, egy tartózkodás. 51-es következik, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 52-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 6-os az előadótól, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hetes, mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk, és most a zárószavazás következik. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. A jelentést elfogadtuk, 39-en szavaztak mellette, ketten ellene és ketten tartózkodtak. Gratulálok az előadónak! So, jetzt kommen wir... Rendben. Következik a következő jelentés. Az ECON bizottság az illetékes és a jelentés témája az Európai Szociális Vállalkozási Alapok. A hetes az első, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a hetesről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 19-en ellene szavaztak, úgyhogy ezt elfogadtuk. 8-as mellette, ellene. Tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Következik a 9-es mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es módosító egy szóbeli kiegészítése jut a Steinrück részéről, aki a 19-esnek is szerző egyébként. Van-e ellenvetés, megjegyzés? Nincs. Akkor a szóbeli módosítóval együtt szavazunk mellette. Mellette. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük. A 19-esről szavazunk a szóbeli módosítással, a szóbeli kiegészítéssel megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 18-an mellette, 22-en ellene szavaztak, egy tartózkodással. Következik a 20-as mellette. Ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznem kell. Nem vagyok teljesen biztos, úgyhogy megnyitom a szavazást a 20-asról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24-en mellette szavaztak 18-an ellene, egy tartózkodásról, úgyhogy elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös, a 21-es től függ, a 21-est. Only if Okay. Rendben, tehát szavazhatunk a 25-ösről. Nem, ez ugye okafogyottá válik. Akkor következik a 26-os, Szerkász és Tányrük kollégáktól lából, szóbeli kiegészítéssel ezt elfogadják. Akkor szavazásra bocsátom. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 27-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Ezt elutasítottuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk. Van még egy kérdés a 21-esek kapcsolatban? Rendben, a 29-es következik. Jutta Steinruck, mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 30-as szóbeli módosítóval fenntartás van-e? Nincs, mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 31-es mellette, ez is egy szóbeli kiegészítés. Először is kérdezem, hogy van-e elemet, és nincs. Mellette kiszavaz a szóbeli módosítóval. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 34-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következnek a preambulum bekezdések. 1-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, hármas, Gönc Kinga, részlegénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, négyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, ötös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hatos, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Következik a zárószavazás, meg is nyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk, Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elfogadtuk a jelentést, mert 25-en mellette 16-an ellene szavaztak, ketten tartózkodtak. Gratulálok a, a jelentés előadójának. Oh, jetzt haben wir die letzte... Rendben, következik az utolsó jelentésről a szavazás. Itt egy szóbeli kérdésről van szó, szóbeli választigélő kérdés, aminek előadója a szakbizottságunk elnöke Pervans Behez, és a kérdés következik először is, és ezzel kapcsolatban három módosított terjesztett elő Milán Cabrnoch Erről fogunk most szavazni. Mindenki előtt megvan? Rendben, úgyhogy akkor kezdem is. Egyes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk második módosító. Mellette. Ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk, úgyhogy akkor a záró szavazás következik. Mellette ki szavaz, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Igen, akkor 39-en mellette szavaztak, ketten ellene és ketten tartózkodtak, úgyhogy ezt a kérdést így akkor elfogadtuk. Most pedig következik az állásfoglalás. Permans Berez, az előadó, és akkor kezdem is az egyes módosítóval. a Hírs mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes. Szerkász mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Hármas. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Négyes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös. Mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes, szerkász, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas, mellette kiszavaz, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Kilences, Szerkász mellette kiszavaz. Ellene. Ki tartózkodik, ezt is elfogadtuk. Tízes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tizenötös mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. Nem, inkább ellenőrizzük, mert nem vagyok biztos, úgyhogy megnyitom a szavazást. A 15-ösről szavazunk. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 20 ellene szavaztak. Igazad van, Tomás, tartózkodás nélkül elfogadtuk. Következik a 16-os Őri Csaba mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 17-es hmm, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 18-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 19-es Őrit Csaba mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nem. Nem egyértelmű, úgyhogy ellenőrizzük. 19-es. Megnyitom a szavazást. Ha Alle. Mindenki szavazott? Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 24-19 arányban. 20-as. Milan Cabronok mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 21-es szóbeli módosítóval mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk 22-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk 23-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk, 25-ös, szerkász mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 27-es mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 28-as Őri Csaba mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Jaj, elnézést! vissza kell vonjam ezt, mert itt az első részről kell, nem mondtam, hogy két részben szavazunk, tehát az első rész 28-as, akkor még egyszer ellenőrizzük, ki szavaz mellette. Kérem jelezzék, ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk, és most jön a második rész, mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Most következik a 29-es mellette ellene. Tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 30-as Alejandro Szerkász mellette ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 31-es első része, az is egy szóbeli módosítóval Pervans Beresztől, ez így elfogadható a szóbeli kiegészítéssel? Rendben, nincs ellenvetés, úgyhogy akkor az első részről szavazunk, ki szavaz mellette, ki szavaz ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk második rész, mellette ki szavaz, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 32-es, mellette ki szavaz, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 33-as, mellette szavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 36-os mellette, ez kompatibilis. Ellene. Tartózkodás. Ezt igen, én is így látom, akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 36-osról. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk, 21-en mellette, 22-en viszont ellene szavaztak tartózkodás nélkül, elutasítottuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as, Alejandro Szerkász részenkénti szavazás, első rész, itt van egy szóbeli kiegészítés az ALDE részéről, egy változtatás, van-e fenntartás, ezzel szemben nincs, akkor az első részről szavazunk. Mellette kiszavaz. Ellene tartózkodás, elfogadtuk, a második rész következik, but once uh, warns unemployment, a kiegészítés mellette kiszavaz, ellene. Ez, uh, ezt nem fogadtuk el. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy ezen szavak nem kerülnek bele. Következik a 39-es mellette ellene, kitartózkodik. Ezt nem fogadtuk el. 40-es Őri Csaba mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük inkább, azt mondják, úgyhogy eh, én azt hiszem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-en mellette szavaztak, 19-en ellene, tartózkodás nélkül elfogadtuk. 41-es következik mellette. Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Következik a 42-es. Ki szavaz mellette? Ki szavaz ellene? Ki tartózkodik? Hát ez szoros, úgyhogy ellenőrizzük inkább. Megnyitom a szavazást. Yes. Um, Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 15-en, mellette 21-en ellene 7-en tartózkodtak, ezt elutasítottuk. Következik a 43-as, Őri Csaba, mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. 44-es mellette. Ellene. kitartózkodik, Elutasítottuk. 45-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Következik a 46-os mellette. Ellene kiszavaz, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as következik, mellette szavaz. ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Mindenki azt mondja, hogy elfogadtuk. Következik a 49-es, egy szóbeli módosítóval. Van valakinek ellenvetése? Nincs, akkor Szavazásra bocsátjuk. 49-es. Ki szavaz mellette? Ki szavaz ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 50-es. Őri Csaba mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 51-es. Mellette? Ellene? tartózkodás, elutasítottuk. 52-es következik, egy szóbeli kiegészítéssel, Pervans Beresztől, mellette szavaz. Ellene. Ki tartózkodik? Ezt így elfogadtuk, és az utolsó módosító az 53-as mellette. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. És most következik a záró szavazás. Elektronikusan szavazunk, és meg is nyitom. Lezárom a szavazást. 40-en mellette szavaztak, egy kollega ellene és ketten tartózkodtak, úgyhogy ezt a szöveget így elfogadtuk, és mehet a plenárisra. Ez volt a szavazás mára. Tagesordnung? Äh, do, we, do we have a second next point? Yeah. eine gute Nachricht. Wir haben alles für heute. Jó hírem van, akkor a ma délelőtti ülést ezzel le is zárom. Mindenkinek kellemes szünetet kívánok.